I think this is an interesting idea, but as I said, I think this is, needs a separate report to deal with. Right, okay. Now, uh, Mrs. Gail Pelch is our rapporteur. Gálpelc asszony tehát a jelentéstevőnk az általános költségvetés témakörben. Schmidt úr, Rőle asszony és más kollégák is uh, Érdeklődéssel fogják hallgatni Gálperc asszonyt. Megadom önnek a szót, hogy elmondja nekünk, hol is el. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Először is nagy örömömre szolgál, hogy a mai napon bemutathatom a 2014-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetésről írt véleménytervezetemet mint bizonyára önök is emlékeznek elég hosszú út vezetett el a számokig pontosan körülbelül két hete ismertette a költségvetési tervezetet a bizottság az európai parlamentben és innentől kezdve ismerjük a pontos adatokat is. elsőként szeretnék köszönetet mondani az imco titkárságának és a epp tanácsadóknak hogy már az elején sikerült a fő prioritásokat nagyon jól meghatározni gy nem e, tapogatóztunk e, sokáig sötétben számok nélkül és e, meg tudtuk határozni azokat a legfontosabb intézkedéseket előkésztő és ksérleti projekteket amelyekről már az előző bizottsági ülésen beszéltem úgyhogy ezeket nem is szeretném E, újra ismertetni. a mai bemutatásnak a célja a véleménytervezetnek a e, bemutatása és a költségvetés fő számainak az ismertetése. képviselőtársaim is megkapták ezeket a kimutatásokat és látszik belőle hogy a two thousand and fourteen es költségvetési évre vonatkozóan kevés csökkenést tapasztalhatunk azokon a területeken amelyek hozzánk tartoznak. E, ez nagyon jó kiindulási pont körülbelül négy oldalnyi költségvetési sor tartozik hozzánk a mi területünkhöz. én egy módostóval értem ezen sorok tekintetében mégpedig a szabványügyi tevékenységre vonatkozó összeget szeretném megnövelni és rögtön meg is indokolnám hogy miért. Ezért, eh, egyrészt nagyon gyorsan fejlődő technológiai körülmények között élünk amiben nagyon fontos a eh, szabványoknak a szerepe másodrészt az eu versenyképességének biztostása érdekében is ezt fontosnak tartom harmadrészt pedig hogyha az elmúlt időre visszagondolunk akkor például az emberek egészsége a biztonságos termékek érdekében is nagyon fontos hogy valamennyi tagállamban egységes és alkalmazható legyen a, szabvány e, természetesen a nemzeti szabványügyi testületekkel való együttműködéssel együtt gy nem tudom elfogadni azt a twenty os csökkentést amit a bizottság ezen a soron előirányzott és ezért értem módostó indtvánnyal. tudom hogy meg kell határozni a másik lábát a módostó indtványnak hogy honnan lesz a forrás. én szeretném hogyha ezt meg tudnánk közösen határozni egy sort látok e tekintetben bár nagyon fontosnak tartom az innovációt a kis és középvállalkozásoknál de úgy látom hogy a kötelezettségvállalás lényegesen meghaladja a kifizetési előirányzatot ezért erről a sorról eh, javaslom hogy a másik lábat határozzuk meg nagyon nagy öröm hogy a belső piaci instrumentumok tekintetében nagyarányú növekedést tapasztalható a költségvetésnek a során ez a twelve two two es sor nagyon fontos hogy ebből olyan programokat tudjunk támogatni mint a solvit vagy a your europe portál hogy megfelelő fedezet legyen ezekre a, a programokra. hogyha az instrumentumoknál tartok akkor szeretnék kitérni bár már érintettem az előző bizottsági ülésen a your europe travel eh, elnevezésű ksérleti projektet ez az ötödik pontja egyébként paragrafusa a véleménytervezetemnek itt hosszú hosszú konzultációk voltak eh, ebben a témában eh, több tekintetben javasolnak változtatást amiket én el tudok fogadni és kérem a képviselőtársaimat is hogy fogadják el ezeket a változtatásokat. mint képviselőtársaim emlékeznek itt eh, egy eh, olyan pilot projektről van szó ami eh, mobil alkalmazáson kerülne megvalóstásra főleg olyan esetekben használhatnák ezt az európai polgárok amikor utaznak és az utazásaikkal kapcsolatban problémáik lennének. a részletes információkat három nyelven angol német és francia nyelven lehetne elérni Eh, és a fő információkat pedig eh, minden nyelven. nem kell mondanom az okát ennek egyre nő a mobiltelefonos alkalmazásoknak a száma és nő a felhasználók száma is ezen a területen néhány eh, szóban szeretnék a szakpolitikai üzenetekről beszélni E, nyilván ezek azok az üzenetek amik több e, költségvetési éven áthúzódnak és több évet is érintenek. nekünk két ilyen nagy programunk van e, egyrészt a vámügyi program másrészt a fogyasztói program. elmondható hogy mind a két program esetén Eh, körülbelül five os csökkenést eh, tapasztalunk a bizottság eh, eredeti javaslatához képest ami figyelembe véve nem túl üdvözlendő de figyelembe véve a, a csökkenéseket mindenhol talán ezt a csökkenést megfelelően tudjuk kezelni. egy pontra szeretnék ezen belül kitérni mégpedig az odr programra ez egy eight millió eurós program lenne és ezúton szeretném megköszönni harbour elnök úrnak is azt a levelet amit ebben a témában megfogalmazott és biztos úr is kitért erre a témára mimica biztos úr aki szintén fontosnak tartotta ezt a témát úgy néz ki jelen pillanatban hogy nem tudjuk a pontos forrását az odr nak nyilvánvaló hogy mindenki ragaszkodik a saját területéhez és nincs átcsoportostási lehetőség az itre ben ülő kollégáim azt mondták hogy nem tudnak átcsoportostást biztostani más részekre ami nyilván az ő szempontjukból érthető gy ez a kérdés nyitott E, amit majd e, nyilván az idő meg fog oldani szeretném viszont kifejezni az aggodalmamat a, a forrást illetően tudjuk hogy ez egy hosszabb történet már amit e, mi szerintem kell hogy fontosnak érezzük és bekerüljön ebbe a, a véleménytervezetbe ilyen formában. Um, általánosságban és végezetül azt szeretném elmondani hogy nagyon fontosnak tartom hogy eh, minekután új tevékenységek és új célok kerültek meghatározásra a területünket illetően ragaszkodjunk ahhoz amit a bizottság eredeti javaslatában számunkra eh, meghatározott és az eredeti bortékhoz eh, ragaszkodjunk és ehhez kérem képviselőtársaimnak a támogatását is hogy ezt el tudjuk érni ezeket a számokat a programoknak a sikeres megvalóstását támogatandó. köszönöm a szót elnök úr és tisztelettel várom az árnyék előadók és képviselőtársaimnak a észrevételeit kérdéseit és javaslatait a mm, véleményhez. Good. Well, thank you very much for your detailed work on that, which I think has been extremely helpful. And, uh, I... Köszönöm szépen ezt a részletes munkát, nagyon-nagyon sok segítséget nyújt számunkra ezáltal. Vannak még azonban bizonytalanságok a végleges számok terén, de úgy gondolom, hogy uh, a legfontosabb projektek számára már lefektettük a megfelelő alapokat. A többnyelvű platform nagyon fontos a lehet, ahhoz, hogy a lehető legtöbbet ki tudjuk hozni belőle. Gassis Remont úrnak adom meg a szót elsőként. Gracias, presidente. Eh, nagyon szépen. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek is, amiért ilyen részletesen bemutatta a véleménytervezetét a szakbizottságunk előtt. Összességében egyetértünk a jelentéstevővel, hiszen az általa felvázolt prioritások a mi prioritásainkkal gyakorlatilag megegyeznek. Ha megengedi, szeretnék néhány rövidebb megjegyzést tenni. Kitérnék az összegekre is. Tulajdonképpen több információt szeretnék pontosan látni szeretném, hogy hogyan is alakulnak a költségvetési sorok és az összegek. Össze, tehát egy összesítést szeretnék látni a 2009-től 2013-ig terjedő időszakra vonatkozóan, a költségvetési sorokat illeti, így mennyiségileg világosabb képet kapnánk arról, hogyan alakultak az évek során a különböző összegek, amelyeket az IMCO az IMCO illetékességébe tartozó területek rendelkezésére bocsátottak. Így tehát egy részletesen világosabb áttekintést kaphatnánk a tendenciáról, az általános tendenciáról is a költségvetésekben. Ugyanis a 2014-es költségvetés tervezet ben valószínűleg abból kell kiindulnunk, hogy egyfajta csökkenés valósul meg, az IMCO illetékességébe tartozó összes területen, tehát egy áttekintést jó lenne kapni erről. Másodszorban kitérnék arra, hogy az idén 2013-ban meghatározzuk a 2014, meghatároztuk a 2014-2020-as időszakra vonatkozó fogyasztóvédelmi menetrendet. Jó lenne részleteiben látni, hogy a parlament által már elfogadott menetrenden belül milyen költségvetési vonzatok várhatóak? Ez talán érdemes lenne közösen megnéznünk, megvizsgálnunk, tekintettel a, az előttünk lévő javaslatokra is, hogy a adott esetben módosítókat fogalmazzunk meg ezen a téren, amennyiben az lehetséges. Zárásképpen elmondanám még a következőt. Ami a kísérleti projektet illeti, valamint az előkészítő intézkedéseket, amelyekről ugye szó esett az imént. Nagyon jónak tartom az elgondolását a jelentéstevőnek, és úgy gondolom, hogy valóban a Megfelelően kell finanszírozni a szabványügyi testületeket is a jövőbeni feladataik elvégzése szempontjából. Köszönöm. Köszönjük szépen. Schmidt úr. And thanks to the uh, rapporteur. I've, I've been, um... Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a jelentéstevőnek is. Hideg vízbe kell most ugranom. Váratlanul ért a feladat, hiszen Búzai úr távozott körünkből. Szinte mindennel teljesen egyetértek, különösen az utolsó megjegyzéssel. hogy a, az eredeti felosztáshoz van ennek köze. Amit múlt héten elfogadtunk, azzal nem voltam nagyon elégedett, de remélem megfelelő megoldásokat találunk a KKV-k számára is, ez nagyon fontos. Dragi elnök úrral volt tegnap egy meghallgatásunk, és több kérdés is feltettek neki a KKV-kkal és azok finanszírozásával kapcsolatban. Az egyik válasza az volt, hogy természetesen a bankoknak problémát okozhat a finanszírozási kapacitás megfelelő szintjét biztosítani, de végül is nem csak pénzről van szó, hanem arról is, hogy bizonyos célokat szeretnénk mindenképpen elérni. Ez természetesen döntő fontosságú, és én is támogatom. Ami a fogyasztói programot illeti, arról is beszéltünk már, ott is szó volt róla, a célzott finanszírozás az elsődleges, ezt támogatom én is. A vámügyi program fontossága egy következő pont, és nagyon jónak tartom, hogy a jelentés is kiemeli ezt a pontot. Hiszen ez jelenti a, hiszen a, a közös vámügyi politika gerincét ez jelenti, és ennek amennyire lehet, minél több támogatást kellene nyújtanunk. A tagállamok terén problémák vannak, de azért lehetséges hatékonyabban is felhasználni a forrásokat, hatékonyabbá tenni a rendszert. Erről már sok vitát folytattunk, bonyolult trilógusokra is sor került ebben a témában. Valószínűleg néhány módosítót még be fogok azért nyújtani, de végül is ugyanabban az irányban haladunk. Nagyon szépen köszönöm. Én is rövid leszek. Üdvözlöm az előadó által elmondottakat az online, az ODE programok terén. A koordinátorok körében is támogattam ezt. Alapvetően egyetértek az ön irányával, de hogyha pontosabban megnézzük, akkor azok a vágások, amelyeket a múltkor megbeszéltünk, tehát látok most olyan, olyan vágásokat a vámterén, amelyeket nem nagyon tudok üdvözölni, ezeket még egy kicsit jó lenne változtatni, de van olyan, ahol már nem tudunk változtatni sajnos. Vannak olyan területek, amelyeket aggodalommal figyelek, mert ezen a területen egyszerűen nincs értelme spórolni. Good. Um, well, I'm... Rendben van. Nos, én ugye nem vagyok hivatalosan árnyék jelentéstevő, de nagyon szorosan nyomon követem az eseményeket. Szeretném elmondani, hogy mi is támogatjuk a vitarendezési platform finanszírozását, és úgy gondolom, a mi feladatunk az, hogy amennyire lehet támogassuk ezt de hát meg van határozva a mozgásterünk, van egy általános keret, és azon belül persze prioritásokat kell meghatároznunk. Úgy gondolom a többnyelvű platform tehát mindenképpen nagyon fontos. Nem vagyok olyan nagyon meggyőzve a kísérleti projekttel kapcsolatosan, a Your Europe Travel program esetében, de meg kell várnunk a javaslat tervezetet, illetve a csom, az erre vonatkozó csomagot, és utána majd azt hiszem tisztázni tudjuk ezt a kérdést is. Gálpelc asszony, szeretne még egyszer szót kérni, hogy a menetrendről is beszéljen, és utána le kell zárnunk a vitát. Két Köszönöm szépen, elnök úr, csak nagyon röviden részről beszélnék egyrészt szeretném megköszönni az árnyék jelentéstevőknek a hozzászólását véleményét és kérését. két dologra szeretnék reagálni mert nagyon sok kérdésben egyetértünk ugye a kiindulási pontunk az hogy nem szeretnénk csökkenést a saját területünkön. ami a, a költségvetési sorokat illeti two thousand and nine és two thousand and thirteen között és az előrehaladást és a, tendenciákat hát ez egy nagyon jó felvetés és nagyon hasznos lenne a véleményhez Nyilvánvalóan nem a véleménynek a része amit csak támogatni tudok. összességében ugye birtokunkban van az összes költségvetési sor utolsó verziója ami eh, egy five os csökkenést mutat az eredeti bizottsági ajánlathoz képest és nem az előző pénzügyi tervezési időszakhoz képest de új feladatok vannak és nagyon nehéz az összehasonltás a, két időszak között de a felvetés az nagyon jó és eh, köszönöm is. Eh, schmidt képviselőtársamnak szeretném mondani hogy maximálisan egyetértek azzal amit eh, mondott a kkv k eh, tekintetében eh, visszatérve a draghi úrnak a meghallgatására tegnap az econ szakbizottságban és el szeretném mondani hogy itt a zero two zero four zero two three as soron neveze, tehát neveste is megvan ez a, e, ez a program. nekem egy problémám van elnök úr és ezt szeretném jelezni kötelezettségvállalási soron thirty two five millió jelenik meg e, ezen a tételen és kifizetési előirányzaton meg two nine millió. ez számomra mint e, e, közgazdásznak azt mondja legalábbis általában a költségvetéseknél ha ilyet látok és persze lehet kivétel az európai eh, unió költségvetése de az, ez azt jelenti hogy van egy nagy elképzelésünk de tartalma még nincs meg ennek a sornak mert hogy a, a kifizetés ez sem nem jelenik meg. támogatva az szmi knek a e, lehetőségeit ezért eh, javasoltam tisztelettel azt hogy erről a sorról majd a tartalma amikor kialakul természetesen ez időben alaktható one four milliót tegyünk át a, szabványostási sornak a kötelezettség előirányzatára mert erre viszont most van szükség. tehát erre a technikai átcsoportostásra szerintem a tartalomsérülése nélkül lehetőség lenne. ami a vámügyi programot illeti csak egyet tudok érteni azzal hogy tartsuk meg a bortékot addig amg lehet és olyan tartalommal ahol lehet és köszönöm az odr ral kapcsolatos véleményeket ezzel is maximálisan egyetértek. érzem és tudom hogy a pilot projekttel kapcsolatosan mármint ami a your europe travel application for mobile devices illeti vannak támogatási problémák is vannak nehézségek is. magát a tartalmat én kiemelten fontosnak tartom és jónak tartom ez közvetlenül a fogyasztókhoz szólna közvetlenül azokhoz akik el tudják érni ezt az alkalmazást. tudom van olyan információm a bizottság jelezte hogy van ilyen mobil alkalmazás már vagy nem sikerült ezt bevinni a köztudatba vagy az alkalmazásával van baj de jelenleg nem látom hogy eh, hasonló működne. én célorientáltan szeretném hogyha egy ilyen tartalommal eh, amit az ötös pont is mutatott ez a pilot projekt eh, bennmaradhatna ebben a rendszerben E, hasonlóan a, a többi ponthoz. ennek ellenére természetesen egy szűkös büdzsébe előfordulhat hogy e, nem kapja meg a támogatást de legalább jelzési értékű lehetne a, a, a bizottság számára is. most el kellene tudnom mondani hogy e, igen meg is találtam hogy mik lesznek a következő lépések minekután technikai kérdések tömkelege van még ezért e héten csütörtökön az európai bizottság illetékes főigazgatóságával lesz egy technikai egyeztető ülés csütörtökön fourteen órakor gyorstok az asp five g three hundred and sixty five be és egy utolsó mondat csütörtökön július eighteen án délben van a módostók leadási határideje és ezzel zárom a gondolataimat. köszönöm elnök úr a lehetőséget hogy ismertethettem ezt a véleménytervezetet. Good. Well, thank you very much. I have the 19th of July in my brief. Nagyon szépen köszönöm. Nekem a 19-e állít a papírjaim között, de a 18-a volt a benyújtási határidő, és hát 5-én kell majd szavaznunk róla, hogy időben eljusson a Költségvetési Szakbizottságba vélemény. Köszönjük szépen Gálpelc asszonynak, köszönjük a tolmácsoknak. Háromkor folytatjuk a munkát. A reformokról szóló napirendi pontunkkal találkozunk délután. Köszönöm.